Az elnök. Kérem mindenki foglaljon helyet. A november 24-én megszakított ülésszak újrakezdését szeretném bejelenteni az Európai Parlament részéről. A jegyzőkönyvet és a 24. ülés jegyzőkönyveit. Megkapták, van-e ezekkel kapcsolatban felvetés, ellenkezés?